Der Präsident! Az elnök. Az elnök. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Foglaljanak helyet. Ich erkläre die am 8. Oktober unterbrochene az október 8-án megszakított ülésszakunkat újra felvetnek tekintjük.